A holnap kerül sor 10 óra 35 követően következő ülésünk egyébként február 19-én 9 órakor lesz, és most azt hiszem, hogy végegesen leolvasjuk.